Well, friends, we'll start. Kedves barátaim, kezdjük el a nyilvános meghallgatás munkáját, a menekültek e, szociális e, beilleszkedéséről és munkaerőpiaci integrációjáról. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Tudom, hogy e, vannak, akik messziről utaztak Brüsszelbe, üdvözlöm a parlamenti képviselőket, a szakbizottság tagjait is. az Európai Parlamentben ez a legfontosabb téma, amiről most a vita folyik, illetve az egész Európai Uniós intézményrendszerben nyilvánvaló okoknál fogva, ugyanis láthatjuk, hogy óriásiak a szükségletek, nagyon nagy nyomás helyezedik a menekültekre, illetve rendkívüli nyomás a tagállamokra is, és nem fog foglal, nem következetes, koherens módon, sőt, eddig nem is emberséges módon kezeltük a menekült válságot. Ez a közmeghallgatás fontos, mert különböző véleményeket, hangokat fogunk hallani. A szakértők véleményét ismerhetjük meg illetve hallhatunk a jelenlegi pillanatnyi helyzetről, valóságról is a menekült válság vonatkozásában, illetve arról, hogy mi történik az után, hogy a menekültek megérkeznek az Európai Unióba. Felelősek vagyunk a folyamat jó kimeneteléért, illetve azért, hogy jó javaslatok szülessenek itt a meghallgatáson. Mindenképpen meg kell próbálni tartani a napirendet. Brando Benify úr a szocialista frakció részéről előadója a parlamentnek ebben a témában, úgyhogy Benify úrnak meg is adnám a szót a bevezetéshez. Igen, köszönöm szépen elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani kiváló szakértőknek, akik eljöttek, elfogadták meghívásunkat, hogy megosszák ismereteiket velünk. Ahogy az elnök asszony is említette, a menekültek szociális beillesz növekedésének és munkaerőpiaci integrációjának előadójává neveztek ki, és az első jelentés tervezetet most készítettük el. Február 22-én kerül a fordítókhoz. Március 16-17-én fogom itt bemutatni a szakbizottságba az oktatás, a kultúra és a kulturális sokszínűség szempontjából is foglalkozik e, a jelentés a menekültek beilleszkedésével. Természetesen most nem fogom ismertetni az egész jelentés tartalmát, inkább szeretném e, kihasználni ezt az alkalmat, hogy további ismereteket szerezzünk a e, szakértőktől, úgy gondolom, hogy ez komoly ihletet adhat a jelentés végleges formába öntéséhez. Nem könnyű ez a téma, nagyon át van politizálva, vagy ha semleges kifejezéssel élünk, azt mondhatjuk, hogy nagyon fontos szerepet tölt be az EU napirendjén. Ez egy nagyon tág téma, menedékjog, nemzetközi védelem, adózási, munkaerőpiac és diszkriminációs vonatkozásai is vannak. Hát nem volt igazán könnyű dolgom, amikor következetes, lineáris jelentést igyekeztem készíteni. Az EU szakpolitikái eléggé fragmentáltak, és az EU-nak korlátozott a jogkörre bizonyos területeken vannak csak jogosítványai nagyon heterogén ez a terület. Másfelől pedig különböző szakpolitikák, alapok, mechanizmusok jöttek létre, nehéz ezeket átlátni, és nehéz egy globális képet alkotni róluk, pedig erre szükségünk lenne. Mm. Rövid bevezetőmet azzal zárnám a vita előtt, hogy néhány alapfelvetést említenék meg, amelyekre épül a jelentésem. Először is a menekült válság mindenek előtt humanitárius válság. Sürgős és hatékony választ kell adnunk. Másfelől a társadalmi befogadás, munkaerőpiaci integráció, dinamikus kétirányú utca, kihívás, erőfeszítésekre van szükség az önkormányzatok, közösségek és a menekültek részéről egyaránt. Az európai intézményeknek valós segítséget kell nyújtaniuk, harmadik dolog, nagyon fontos, hogy már a korai szakaszban segítséget nyújtsunk, hogy a munkaerőpiacra bejussanak a menekültek. A negyedik dolog pedig, hogy nincs alternatívája az Európába érkező menekültek integrálásának. Nagy érdeklődéssel hallgatom majd az észrevételeiket, illetve előadásaikat, illetve nagyon szívesen válaszolok a jelentéssel kapcsolatos kérdésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Benify úr. Hat meghívottunk van. Minnyáján maguk fognak bemutatkozni. Hala Akari a svéd szíriai nemzetiségi egyesülettől, Mariestadból. Megadom önnek a szót, és kérem, hogy 8-9 percre korlátozza az előadását. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Benify úr, Hölgyeim és Uraim, jó reggelt kívánok! Szeretnék köszönetet mondani a Foglalkoztatási Szakbizottságnak, hogy meghívtak, hogy e, a menekültek e, integrációjáról, befogadásáról beszéljek. Remélem, hogy az előadásom hasznos lesz, mint a Svéd-Szíriai Egyesület tagja, és e, Mária Stádi menekültek beilleszkedésével foglalkozó segítő. Szeretném kiemelni, hogy melyek azok a tényezők, amelyek az integrációt hátráltatják, és néhány megoldásra is javaslatot tennék, stratégiákkal, akciókkal kombinálva. A svéd modellt venném alapul, az állam a kezetektől fogva felelősen jár el a menekültek vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy nagyon sok a hasonlóság a svéd eh, modell és eh, más eh, országok helyzete között, ezért ezt veszem például a svéd menekültügyi hivatal ellátást nyújt a menedékérőknek, amíg elbírálja a kérelmüket később pedig a lakhatási kérelmükkel foglalkozik, egy letelepítési tervet készítenek, amelynek alapján két év alatt először nyelvet tanulnak, majd munkahelyet próbálnak találni nekik. Ez a folyamat persze nem zajlik olyan gördülékenyen, mint amilyen gördülékenynek tűnik. Vannak problémák. Elég sokáig tartam, míg a kérelmeket elbírálják, akár két évig is eltarthat. Eddig a városokon kívül a társadalomtól elszigetelve táborokban élnek a menedékérők. Mielőtt megkapják a tartózkodási engedélyt, nem járhatnak nyelvtanfolyamra, állami képzésre, és egyáltalán nem könnyű bármilyen munkához jutniuk Ilyenkor a, időnként a türelmüket is elveszítik, illetve már nem olyan lelkesek az újrakezdés iránt. A társadalmi beilleszkedést ez veszélyezteti a jól képzett menedékkérők esetében a diplomák elismerése is sokáig tart. Annak ellenére, hogy időnként nagy szükség lenne a szaktudásukra a munkaerőpiacon. A foglalkoztatás nagyon drága, ezért nagyon sok munkáltató csak akkor ajánl munkahelyet a menedékérőknek, a 60-80%-át a fizetésnek vagy a terheknek átvállalja az állam, és ez csak egy évig történik Vannak olyanok, akik elkerülik a menekültek megsegítését, elfordulnak, őket befolyásolja a média is. Láthattuk a gyűlölet cselekményeket a táborokkal szemben. Ezek a jelenségek negatívan befolyásolják a folyamatot a menedékkérőknek, menekülteknek saját traumáikkal is meg kell küzdeniük, a háborús élményekkel. A politikusok nyilatkozatai nem segítenek. Azt mondják hogy a politikusok gyakran, hogy mihet vége a konfliktusnak visszaküldik ezeket az embereket az integrációra sokan luxusként tekintenek. A menekültek véleményét is meg kell hallgatni. Mit kellene tehát tenni? Mindenek előtt nagyon fontos, hogy az integrációs és bevándorlási szakemberek leüljenek és közös megoldást találjanak. Nyelv tanfolyamokat kellene nagyon korán biztosítani, ez nagyon nagy sikere lenne az integrációnak. A civil társadalom próbál az állami hiányosságok helyébe lépni nyelvtanfolyamokkal, szociális tevékenységekkel, a menekültek és menedékkérők esetében. Nagyon sok példát sorolhatnék fel, sajnos nem lesz erre időm, de majd a vitában beszélnék róla, hogy a Mária Stádi Egyesület és más városok is befogadják a menekülteket, és megszervezik a befogadásukat. Ami a foglalkoztatást illeti, újfajta munkahelyeket kell létrehozni a foglalkoztatási probléma megoldására. Most tanulmányozzák azt a lehetőséget, hogy a munkahelyeken alacsonyabb bérekkel szolgáltatási asszisztensi beosztásban két évig dolgozhassanak az emberek, aztán teljes körű munkahelyet kapjanak. Az egyik lehetőség az lenne, hogy az egyetemeket vállalják a feladat egy részét, amíg a menedékkérők kérelmét elbírálják. A szakképzett emberek képesítését el kellene ismerni, és nem újra képezni őket. Az interkulturális párbeszéd terén is fontos projektek zajlanak az önkormányzatnál. Tanácsadó testületek jöhetnek létre, amelyek politikusokkal, és önkormányzati tisztviselőkkel a kulturális és szociális szükségletekről egyeztetnek. Kevésbé érvényes ez a kisebb városokra, mint a nagyokra. Majd el fogom magyarázni, hogy miért. Nagyon sok menekült érkezett rövid idő alatt Ugyanezt a reakciót tapasztaltuk, amikor a 90-es években bosnyákok érkeztek Svédországba. Ugyanolyan újságcikkeket olvashattunk, de a bosnyákok és más közösségek megmutatták, hogy nagyon hasznos tagjai a társadalomnak, és most már teljesen elfogadottak Svédországban. Türelmesnek kell lennünk, meg kell várni, hogy beérjen a termés, a párbeszéd után következik a megértés, a különbözőségek, hasonlóságok megértése, a kihívások miatt ugyanazokkal a problémákkal, ugyanazon az oldalon kell megküzdenünk. A szíriaiak és mások is megszervezik a saját képviseletüket, a helyi társadalom sokat segít saját kultúránkról, történelmünkről beszélünk nekik, és ők megértik, hogy bár gyökereink nagyon messze vannak, Európában is szeretnénk sikeresek lenni. Egy utolsó témával zárnám. A szíriai háború nem csak a szíriaiak életét keseríti meg, hanem a világ alapértékeit kérdőjelezi meg. Azért fordulunk Európához, mert Európa az értékek, a jogok Európája. Nagyobb szerepet várunk Európától a szíriai kérdésben, ha nem is politikailag, legalább humanitárius szempontból. Madája város nem tudjuk elfelejteni, és több száz Madaja jellegű város áll jelenleg is aknatűz alatt az emberek sorsa tragikus. Az integráció része az értékek közös elfogadása is Európában és Európán kívül. Köszönöm. Köszönöm szépen, Akári asszony. A következő előadónk Wolfgang Miller, a bevándorlásügyi és menekültügyi eh, szövetségi foglalkoztatási hivatalból Németországból. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Az anyanyelvemen fogok beszélni. A szövetségi munkaügyi hivatalt is képviselem, de ugyanakkor elnökségi tagja vagyok egy európai hálózatnak, az összes európai állami munkaügyi hivatalt tömörítő szervezetnek, de a németországi helyzetre fogok koncentrálni. A munkaerőpiaci integrációt csak mindig akkor lehet megvalósítani, hogyha ismerjük azoknak a jellemzőit, akiket integrálni akarunk a munkaerőpiacba. És hagyd mondjak néhány számot Németországról. Körülbelül egy millió védelemre szoruló ember érkezett hozzánk 2015-ben, hogyha 50 kuknak biztosítunk majd oltalmat, és megnézzük azt, hogy hányan vannak munkaképes életkorúak, ez kb. 70 százalék, akkor azt mondhatjuk, hogy 350 ezer plusz embert kell integrálni a munkaerőpiacba. Közülük 80%-uk inkább csak alapképzéssel rendelkezik, és csak 16%-nak van felsőfokú végzettsége. 70%-uk 35 év alatti, és a nők aránya 30%. Tehát ez a kiinduló helyzet, amikor szembesülünk a munkaerőpiaci integráció kérdésével. Milyen stratégiát igényel ez? A pozitív, a jó hír az, hogy a, mint a nagyon jó állapotban van a német munkaerőpiac, sikerülhet ekkora számú munkaerő integrálása. Miután azonban nincsenek formális képzettséggel, rendelkeznek nagyon sokan, a kompetenciákat kell előtérbe helyezni, és nem a végzettségek elismerését, mert nincsenek ilyen végzettségek, képesítések. Erre megfelelő eljárás igazából nincsen, legalábbis ilyen nagy számú ember esetében. Itt mindig a méret gazdaságoságra is gondolni kell. Nem helyi problémáról van szó, vagy olyan kis számról, ami egy kisebb területre koncentrálódna, vagy korlátozódna. Miután nincsenek formális hivatalos iskolai képesítései a legtöbbjüknek, az újonnan érkezőknek, és, de viszont fiatalok, ott van a lehetőség, hogy kapjanak teljes képzést persze tudjuk, hogy még akkor is, ha valaki nem képzett, azért vannak kompetenciái, kép, készségei, képességei, amit használ, amelyet hasznosítani lehet. És mi mindenképpen össze akarjuk kapcsolni a nyelv tanulást, a munkába állást és a képesítés megszerzését, ennek a három dolognak az összekapcsolására törekszünk. És meg akarjuk akadályozni, hogy a mai menekültek legyenek majd a jövő tartós munkanélküliei. És tudjuk azt is, hogy az első öt évben talán maximum az 50%-ukat sikerül integrálni a hozzánk érkezőknek. Biztosítani kell, hogy ne legyen egyenlőtlen az elbánás a hazai munkavállalókkal. Ismerik, hogy eléggé feszült a légkör, és nyilvánvalóan nem enyhítené, ha máshogy kezelnénk a menekülteket ugyanúgy kell foglalkoznunk azokkal, akiknek a munkaerőpiac integrálása korábban is már kihívást jelentett. Persze azért nem lehet kizárni a konkurenciát, a régi és az új munkát vagy integrálandók között, de ezt a minimumra kell próbálni csökkenteni ezt a harcot a két csoport között. Munkaerőpolitikai különleges program nem készül a menekültek számára, mert a munkaerőpiaci eszközöket még léteznek, jól lehet alkalmazni, ezek rendelkezésre állnak, ki kell igazítani őket, de nincs szükség újaknak a megalkotására. Most mit tesz a Szövetségi Munkaügyi Hivatal? kialakítunk egy referencia folyamatot. Az előbb meghallgattuk a svéd példát. Nagyon korán indul ez a program. Először is felmérjük az emberek kompetenciáit, az adataikat azoknál, akik valószínűleg maradhatnak Németországban és azután sor kerül az első interjúra azokkal, akiknek jók az esélyeik, integrálhatók. Ez az igényünk. Németországban már három hónap után munkát lehet vállalni, ennek megvan a jogszabályi kerete. És megpróbáljuk a screening, az átvilágítást lebonyolítani már a kérelem benyújtásakor. Elmondtam hogy összekapcsolódik a munkavállalás, a nyelvtanulás, a képesítés megszerzése, és most egyfajta kísérleti projektet indítottunk el. Megnézzük, hogy a folyamatok vagy, a termékek hogyan fejleszthetők. Most foglalkozunk azzal, illetve már is készültek speciális kínálati programok a fiatalok és kimondottan a női menekültek számára, és ki kell igazítani a jogi kereteket, a támogatásokra vonatkozó jogszabályokat. Hogy mondjak egy példát. Normál esetben abból indulunk ki, hogyha valaki Eh, elhagyja az iskolát, eh, de még nem végzettség nélkül, akkor valamilyen eh, plusz képzésben kell részesülnie, aminek megvan az életkori maximum vagy felső határa. Most viszont érkeznek ebbe a kontextusban nem beleférő menekültek, akik nem fértek bele a feltételeink közé, de hát azért sok feltételnek viszont megfelelnek, ezért ki kell igazítani jogi kereteket, hogy ők is tovább képezhetők legyenek a jelenlegi keretek között. Ehhez a költségvetést megnöveltük, reméljük, hogy a pluszköltségeket lehessen finanszírozni. És ezek sokat investálunk a munkatársaink képzésébe az interkulturális kompetenciák kapcsán, ugyanis nagyon sok új tapasztalat, ilyen mennyiségű új érkezővel kapcsolatos ismereteket meg kell szerezni a munkatársainknak is. Van támogató tanácsadó szolgálatunk, áprilisban egy telefonos tolmács hotline is elkezd majd működni, és a videó telefonia eszközeit is ki fogjuk próbálni. És végül még egy utolsó megjegyzés. Természetesen használjuk az új médiumokat is. Van egy úgynevezett landing page az interneten, egy ilyen üdvözlő welcome oldal, azután az egy Ancomen érkezés, üdvözöljük, applikációt is kifejlesztettünk. Működik egy olyan bőrze, amit hét nyelvűre fogunk bővíteni, fajta munkaerő, munkahelyi közvetítés, fordítási lehetőség lesz, tehát el lehet navigálni hét nyelvre. Ezzel mondanom végére is értem, és várom majd a kérdéseiket. Köszönöm. Müller, uh, next speaker is... Uh, köszönöm szépen, Miller úr. Denis Avó úr uh, következik, aki a Vörös Keresztet uh, képviseli, az Vörös Kereszt Európai Hivatalát. Mindenkelőtt köszönöm, hogy meghívták a Vörös Keresztet a mai meghallgatásra. 28 EU tagállam, valamint a Norvég és a Nemzetközi Vöröskeresztet képviseljük itt az EU irodában sokat foglalkozunk vészhelyzetekkel, katasztrófákkal, olyan szolgáltatást nyújtunk helyi közösségeknek, különösen az egészségügy és szociális szolgáltatások területén. Az egész EU-ban 250 ezer munkatársunk van, és mintegy 1 millió önkéntesünk miután továbbra is érkeznek bevándorlók Európába, a Vörös Kereszt, a földközi tenger mind a két partján arra törekszik, hogy diszkrimináció nélkül és a jogi státusztól függetlenül segítsük a bevándorlókat. 600 600 ezer bevándorló érkezett Európába, és akikkel a Kereszt is foglalkozik. Úgy gondoljuk, hogy a menekültek munkaerőpiac piaci eh, hozzáférésének biztosítása az integráció kulcs eh, eleme, és a jelentésünkben is eh, ezzel foglalkozunk kiemelt helyen. Az egész EU-ban ugye eh, végzett munkán kapcsán három dologra szeretnék koncentrálni. Az egyik az, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak a eh, nemzeti szervezetek. Az első eh, effektív, hatékony módon integrálni kell a menekülteket a munkaerőpiacra. A második, milyen kiegészítő támogatást kapjanak, például elsősorban a család egyesítés kapcsán. A harmadik pont, itt csatlakoznék a két előttem szólókhoz, küzdeni kell a diszkrimináció az idegen gyűlölet ellen. Hát először is a munkaerőpiaci integrációt kell minél előbb elindítani, segítjük a, ezzel a társadalmi integrációt is, és megnőnek az esélye, hogy tisztességes módon, tisztességes lakhatási körülmények között élhetnek majd. Ehhez hát először azt kell biztosítani, hogy hatékony és eredményes legyen a társadalmi integrálódás. Megfelelő szakpolitikákkal kell elősegíteni a munkaerőpiaci integráció, de olyan módon, hogy az egyéni helyzeteket figyelembe kell venni. A legtöbb bevándorló hosszú traumatikus utazás után érkezett el az EU-ba és mielőtt bármilyen munkaerőpiaci integrációra gondolnánk, először is fel kell mérni, hogy mennyire sebzettek, és hol vannak a sajátos igényeik, szükségleteik. Fel kell tárni, hogy milyen képzettséggel, diplomákkal rendelkeznek a menekültek. És figyelembe kell venni az úgynevezett soft skill-eket is, mint például a nyelvtudás, informális tapasztalatok, munkatapasztalatok, mert ez is megkönnyíti a munkavállalást. A Dán Vörös Kereszt egy új projektet indított, amelyen felmérik a menekültek képzettségét, készségeit, még mielőtt a befogadó központokba kerülnek. Hogyha ez minél gyorsabban megtörténik, akkor a menekülteknek jobb eséllyel lesz a munkakeresés során minden menekült számára biztosítani kell a nyelvi képzést, ahogyan Akari asszony is ezt kiemelte és ne csak a gyerekek számára legyen ilyen lehetőség. Meg kell jegyezni azt is, hogy a, miután nincsenek szociális és családi hálók, még nehezebb ilyen esetben integrálni a menekülteket, mert a szociális hálóz kialakítása segíti az integrációt. Ezért fontos a mentorálás, a tanácsadás, a különböző segítő szolgálatok. A spanyol vörös kereszt már 2000 óta működtet ilyen programokat kiszolgáltatott csoportok számára. Egyrészt az ilyen sebezhető csoportok készségét akarják javítani, erősíteni, másrészt meg akarják, elő akarják segíteni a munkaerőpiaci integrációjukat. 2014-ben mintegy százezer ember vett részt már ezekben a programokban, amelyeket az Európai Szociális Alap társfinanszíroz, és résztvevők 35%-a migráns volt. Azután az alapszolgáltatásokhoz, lakhatáshoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés is szükséges az integrációhoz. A spanyol vörös keresztől megtanultuk, hogy mennyire fontos nem csak a munkavállalást támogatni, hanem ugyanakkor megfelelő támogató, ellátó hálózatra is szükség van, szociális szolgáltatásokra. Az Európai Bizottság az európai szociális jogok pillérére tett javaslattal ezen a téren többet tud tenni majd a menekültekért. És végül az önkéntes munka és nagyon sok mindenben, sok tekintetben megkönnyítheti az integráció folyamatát, hiszen olyan élő skilleket tanulnak meg az önkéntesektől a menekültek, ami szintén megkönnyíti a munkavállalásukat és az integrációt de emellett más eszközökre is szükség van, ezek közül kulcsfontosságú a család egyesítés, hiszen állandóan, az állandó félelem, az aggódása a hátrahagyott család miatt megnöveli ezeknek a menekülteknek a kiszolgáltatottságát. A család egyesítése nagyon hatékony eszköz ahhoz, hogy a menekültek úgy érezzék, most tényleg megtelepedtek, megérkeztek, és elkezdhetnek foglalkozni, vagy dolgozni az integrálódásukon. A családegyesítés kapcsán adunk jogi tanácsadást, fizetjük az utazási költségeket, segítjük az integráció folyamatát. A svéd vörös kereszt például ügyvédeket foglalkoztat, akik jogi tanácsot adnak családegyesítési ügyekben. Ezen tapasztalatok alapján úgy gondoljuk, hogy többet kell tenni a családegyesítéssel étálló akadályok elmozdítása érdekében, magas díjak, a vízumhoz és úti okmányokhoz való nehéz hozzáférés akadálya ugyanis a családegyesítésnek és minél később kerül erre sor, annál nehezebbé válik a családi élet. Sok EU tagállam úgy döntött, hogy korlátozza a nemzetközi oltalmat élvezők és a menekültek családegyesítését. Mi határozottan úgy gondoljuk, hogy a parlamentnek kulcsfontosságú szerepe van abban, hogy kihangsúlyozza, igenis a család élethez való jog az integráció, az integrálódás előfeltétele. Végül nagyon sok menekült tapasztalja meg sajnos az idegengyűlöletet, a rasszizmust, hogyha állandóan úgy emlegetjük a migrációt, hogy ez egy válság, az hosszú távon és a migrációban rajzó lehetőségeket fogja alásni. Igenis a bevándorlás és a menekültek pozitívan járulnak hozzá a társadalmaink életéhez. 2014-ben az olasz vörös kereszt a különböző kampányokat szervezett. Azt mondta, hogy embert nem lehet illegálisnak tekinteni. Végül fontos emlékeztetni arra, hogy miután most egy elég kényszer okozta folyamatról van szó, a menekültek eh, szól, szükségleteiből kell kiindulni a sikeres integráció során nem csak a munkaerőpiaci integrációra kell gondolni, szükség van más szolgálatokra, például, ahogy említettem, a, a családegyesítés, az egészségügyhöz való hozzáférés, pszichés, szociális tanácsadás, jogi tanácsadás és nyelvoktatás, ezek a legfontosabbak. Az Európai Parlament fontos szerepet kaphat, hogyha a sikeres integrációs program összes érintettjét felhívja az aktív részét erre. Itt persze nincsenek gyors megoldások, nincs általános mm, megoldást jelentő az azonnali eszköz. Valamennyiünknek együtt kell működni, hogy valódi jó, tartós megoldásokat találjunk a menekültek számára. Még egyszer köszönöm, hogy meghívtak, és rendelkezésükre állok, bármilyen kérdésük van. Köszönöm, elnök asszony. köszönjük szépen, Evo úr. Hát mindez, amit elmondott, ennek megoldása lenne a témája a mai találkozónak, ezért vagyunk itt. Az akvitániai és egyéb francia Departmentok képviseletében van itt Sáté asszonyt is meghívtuk. Nem látom itt elől sajnos, de van 11 tag egyébként a Norvég Parlament képviseletében is vendégként. Önök is itt vannak? Hol látom önöket? Itt hátul, rendben. Tehát Norvégia ott van az Európai Unió mögött, egészen hátul. Úgyhogy köszönöm szépen az eddigi eh, hozzájárulásokat. Most azonban megadjuk szól Bakar Sumahoro úrnak, aki az Uniónél Sindicale di eh, szakszervezetnél migrációs tisztviselő. Öné a szó parancsoljon. Je fais partie de... Köszönöm szépen a USB eh, Nemzeti eh, Bizottságának, a végrehajtó bizottságának a tagja vagyok, egyébként pedig eh, a nemzetközi ö, ö, papír nélküli menekültek és menedékkérők szervezetének a tagja vagyok három másik Európai Uniós országban és három afrikai országban van jelen ez a szervezet. A menekültek munkaerőpiaci integrációjáról beszélni azt jelenti, hogy először is meg kell érteni, hogy mit is jelent pontosan ez a téma. Mit is jelent az, hogy menekült? a menekült meghatározása szerepel a Genfi egyezményben, mi szerint a menekült, zárójelben emberi lény, olyan országban tart, tartózkodik, ahova a e, faja, vallása, nemzetisége, e, társadalmi csoporthoz való hova tartoz, oda tartozása, illetve politikai véleménye miatt e, kellett menekülnie egy másik helyről. 60 millió menekült él jelenleg a világban az ENSZ szerint, és tízből kilenc fejlett, fejlődő országban él. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unión kívül. Ez az egyezmény nagyon fontos, és meg kell őriznünk, de a társadalmi, gazdasági és geopolitikai kihívások miatt ez a megfogalmazás, meghatározás már nem állja meg a helyét. A földközi tenger, az égei tenger térsége temetővé vált, ezért más megközelítésre van szükség. Az első megközelítés a sürgősségi vagy vész megközelítés szükségessége a az úgynevezett migránsválság miatt, tehát sürgősen kell fellépni. Az Európai Unió 2015-16-os költségvetésében 9,9 tized milliárd eurót fordított a menekült kérdés rendezésére, és amikor nincs tervezés, nincs racionális megközelítés a sürgős fellépésben, egyfajta versengés alakul ki a pénzekért. Nagyon sok civil szervezet próbálkozik a menekültek megsegítésével, de kevesen tudják integrálni is őket. A második dimenzió a karitatív dimenzió. Pillanatnyilag ugyanis elsősorban etikai és morális kérdés a menekültek megsegítése egyfajta természetes ösztön alapján. A harmadik dimenziója a megközelítésnek a strukturális megközelítés, a holisztikus megközelítés. 2013-ban az éghajlat változás miatt 22 millió embernek kellett elhagynia a lakóhelyét. A második dimenzió a háborús konfliktusok miatti menekülés dimenziója, emiatt menekülnek el az emberek az országokból, és van egy harmadik összetevő, a gazdasági háborúk dimenziója. A gazdasági háborúk olyan politikák miatt alakultak ki, Például a szubszaharai Afrikában 4,5%-os a növekedés, mégis nagyon súlyos a szegénység. A valuta alap és a világbank programjait ezért kellett beindítani ezekben az országokban. A munkaerő piacsal kapcsolatban a 2013-33-as irányelv alapján a tagállamok döntik el a nemzeti jog szerint, hogy a menedékkérők hogyan férnek hozzá a munkaerőpiachoz. Ez azt jelenti, hogy 28 ország, 28 különböző társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai feltételei szerint történik ez. Nincs harmonizáció, és ezért élnek az emberek ilyen körülmények között, mint itt a képeken, mezőgazdaságban tudnak csak munkát vállalni, és ilyen feltételek között élnek a mezőkön dolgoznak ezek az emberek, akiknek ezek a ruháik, ilyen fotelekben alszanak, illetve ezek az otthonaik, itt vannak a cipőik, az új évezred rabszolgái, ezek az emberek, ilyen a konyhájuk, és mi szakszervezetként létrehoztunk egy irodát, ahol fogadjuk ezeket az embereket, információt adunk nekik, és valóban, amikor munkaerőpiacról beszélünk, és munkaerőpiacra jutásról, akkor először is a menekültek méltó fogadásáról és tájékoztatásáról kell gondoskodni a munkaerőpiaci jogok vonatkozásában. Néhány stratégiai eszközt említenék a Dublini rendelet miatt a mobilitás nem lehetséges. A másik fontos dolog a képzés, oktatás lenne, illetve a diplomák, képesítések elismerése, mert az, hogy nem beszél valaki a fogadó ország nyelvén, nem jelenti azt, hogy az alapismeretei is hiányoznak, csak el kellene ismerni a bizonyítványokat. Nagyon fontos lenne harmonizálni a menekültek és migránsok fogadására szolgáló pénzügyi támogatásokat, fontos lenne a kizsákmányolás és a rabszolgaság elleni küzdelem, fontos lenne, hogy az illegális bevándorlók papírokat, engedélyeket kapjanak, együtt kellene működni az önkormányzatok között, és harmonizálni kellene a munkaerőpiaci szabályokat az EU-ban. Azzal zárnám, hogy a legnagyobb álmom egy szabad és demokratikus társadalom álma volt, ahol mindenki azonos esélyekkel harmóniában élhetne. Nelson Mandela mondta ezt. Legyünk emberségesek. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Somohoro. Uh, I... Köszönjük szépen, Somohoro úr. Most pedig Lynn Ferezt asszonynak adok szót, aki a Flamand Integrációs Ügynökség főigazgatója parancsoljon. Köszönöm szépen a meghívást mára. Csak megnézem, hogy működik-e a prezentáció. Úgy tűnik, hogy nem, de mégis. Nos, a foglalkoztatás egyenlő az integrációval, ez pedig egyenlő a foglalkoztatással. A foglalkoztatási ügynökségünkön belül ez a, az axioma, és ez gyakorlatilag három alapelvet jelent, ezt használjuk a munkánk során, minden szolgáltatásunkban, amelyet a migránsok felé nyújtunk is, amely fontos alapelve a többi szolgálattal való kapcsolatunkban is. Hiszen, hogyha valakinek van foglalkoztatása, munkája, akkor gyakorlatilag van lakhatása, embernek érezheti magát, kapcsolatot tud ápolni emberekkel, más emberekkel, és fontos szereplőnek érezheti magát a társadalomon belül is. A második alapelv az, hogy nincs olyan, hogy menekült. Ez egy jogi konstrukció, ha úgy tetszik, amely jogokkal és kötelezettségekkel jár együtt, de minden menekült ember, mindenki egy individuum, akinek képessége van a tanulásra, lehet szakképesítése. És a harmadik alapelv, amivel dolgozunk, az a munka, ami gyakorlatilag szokásá válik. Nyilván szükség van ehhez a különböző skillekre, kompetenciákra, ezért mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a személyes tanácsadásra. A Flamad integrációs politikának nagyon fontos eleme az, hogy az integrációs politikában a társadalom és a migránsok között egy két irányú kapcsolatrendszer jöjjön létre. Úgyhogy stratégiai megfontolásunk az, hogy kormányzati szintről közelítsünk megfelelő intézkedésekkel a migránsunk felé. Kezdeményezéseket kell hozni annak érdekében, hogy ezeket a stratégiai célkütőzéseket meg lehessen valósítani, és aztán helyi szinten a flamand integrációs politikát kvázi le kell fordítani a gyakorlatra, és az önkormányzatoknál valósulhatnak ezek meg a differenciálás alapján. Elmondtam már, hogy tanácsadást is biztosítunk, tehát mindenki, aki Flandria területére lép, gyakorlatilag egy integrációs folyamatba kerül bele, és hát ennek nyilván anyagi vonzata is van, a részvevők számára ingyenes, akik azonban a programba lépnek, azoktól elvárják, hogy ha már támogatást kapnak, akkor ezt a programot csinálják végig. A kormány támogatja a részvevő szervezeteket is, és annak érdekében, hogy az integrációs pol megvalósuljon, külön ügynökséget állított fel, Flandria, ez pedig az integrációs ügynökség egészen pontosan. A helyi önkormányzatokat, a, a civil szervezeteket is támogatjuk abban, hogy támogassák ők is, segítsék a, a migránsokat különböző ö, itt felsorolt területeken, és természetesen ehhez szakértők segítségét is bevonjuk. Nagyon fontos itt a jó tapasztalatoknak a cserek, cseréje, az újoncok számára az integrációs programja teszi ki az oroszlán részét a munkánknak. 18 ezer különböző programunk van. Nagyon lényeges a nyelv megtanulás és a munkához való hozzásegítés. Az is igaz, hogy mindig nagyon egyedi helyzetben vannak az újoncok, úgyhogy egy egyedi akciótervet lehet felállítani, hogy ő az érintettként hogyan kívánja kézbe venni a saját életét és hát azokat a standardeket, amelyek a társadalom nagy részében megvetették a lábukat, ezeket is átbeszéljük. A program során képesítések megszerzését is elindítjuk, annak érdekében, hogy felkészítsük a munkavállalásra. A programok kiértékelése már azt mutatja, hogy ez a fajta szolgáltatás nagyon pozitív visszhangot kap az érintettek körében, és természetesen olyan projektekre is hangsúlyt fektetünk, amelyekben gyakornoki helyeket biztosítunk különböző cégeknél, hiszen itt az elméletben megtanultak, a tanácsadás során megszerzett ismereteket a gyakorlatban lehet kamatoztatni, és hát ez is megnyitja a lehetőségek tárházát. mai tapasztalatunk alapján öt ajánlást tudunk megfogalmazni, és ez már elhangzott korábban, a gyors beavatkozás nagyon fontos, mert a kapcsolatfelvétel után és a, és a folyamatok elindítása után nyilván a monitorozással tudjuk biztosítani a program sikerét. Tehát a, a korai beavatkozás, a korai intervenció mindkét fél számára mindenképpen pozitív hozatékkel bír a menekültek csoportja ugyanolyan heterogén, mint a társadalom, úgyhogy csak egy program felkínálása biztos bukást jelentene, és a motivációt is elveszteni mindkét fél. Az integráció nyilván egy nagyon komplex folyamat, amelyben különböző aspektusok és tényezők határozzák meg a teljes program sikerét, de a cél az közös, és ez a fejünkben kell, hogy legyen. Együtt kell működni a különböző igazgatási szintek között, ez nagyon lényeges, és tehát egy logikusnak hangzik, de ez a gyakorlatban sajnos azért nem így van, nem így mutatkozik. Az integráció pedig nagyon sokszor csak egy perspektívából szemlélik, ez is hiba lehet. Aztán a nyelv, illetve annak tudása egy összekötő elem az integrációs folyamatban, és ennek nagyon gyorsan meg kell tanulnia gyakorlatilag mindennapi helyzetekben, beleértve a munkahelyeket kell a nyelvet megtanítani. Nagyon fontosnak létjük, hogy az egyszerű nyelv használatát se felejtsük ki, hiszen itt lehet gyors sikereket elérni, és akkor a motiváció is megmarad. A másik pedig az erőfeszítéseknek a fenntartása, megint csak mindkét oldalon, és egyébként ugyanúgy az újoncok, a civil társadalom, a szolgáltatók és a civil szervezetek részéről is nagyon sok az erőfeszítés, és ez a reciprocitás ez igazából meg is van, csak sokszor nem látható. A foglalkoztatás tehát az ideális eszköznek tűnik, hiszen ezáltal megismerkedhetnek egymással, az előítéleket le lehet építeni, és azt hiszem, hogy ezzel lehetne építeni a jövőt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig az utolsó előadónk következik, Olevinski úr, aki az ILO-nál a migrációs politikai szakértő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Vanefáj úrnak és az előadónak, valamint a szakbizottsági tagoknak is azért, hogy itt a rendkívül fontos meghallgatáshoz meghírták az ILO-t. Az ILO számára is nagyon nagy aggodalmat okoz e, a migrációs áradat, és amire mi koncentrálunk az az, hogy a menekülteknek a méltányos munka körülményei meglegyenek. A nemzetközi közösség is felismerte annak az igénye, annak a szükségét, hogy kellene humanitárius válaszok, és ezeket a méltányos körülményeket tekint, megteremtsük. Tavaly júniusban magas szintű találkozót szervezett az ILO, novemberben. Egy három oldalú találkozó is volt, és ennek során a globális válságra kívántunk reagálni, ebben a témán folytattunk tárgyalásokat. Jövő hónapban pedig az irányító testület további tárgyalásokat fog folytatni. És a Nemzetközi Migrációs és Fejlesztési Szervezettől is jelen lesznek. A méltányos munkához való hozzáférés szélesebb kontextusban kidolgozandó, és az ensz is együtt dolgoztunk már, az ENSZ menekültügyi főbiztosával, hiszen ennek számos olyan dimenziója van, amelyik az őt asztalukra tartozik. Mindenképpen a gazdasági fejlődés is szolgálhatja, hogyha méltányos munkához juttatjuk a menekülteket, és ez a 2000 30-as programunknak a nyolcadik célkitűzésével is összecseng, amelyben ugye mindenki számára, beleértve a menekülteket is méltányos munkához és munkakörülményekhez kívánjuk juttatni. Ezek az emberek is nagyon gazdagon hozzájárulhatnak a saját képességeikkel, szaktudásukkal, tapasztalatukkal a gazdaságunkhoz, és ne felejtsük el az öregedő társadalmat, a demokrácia, demográfiai változásokat sem. A félgazgatónk is aláhúzta, hogy a jelenlegi menekültügyi válság gyakorlatilag azt mutatja, hogy nálunk is válság van, és ezekre a, erre a válságra úgy kell reagálni, hogy egyrészt a kiváltókokat kell megszüntetni, illetve a következményekre is figyelni kell. A migráns munkavállalók vonatkozásában elmondhatjuk, hogy nyilván a célországok azok, ahol a, legjobb a legjobbak a gazdasági mutatók, Németország és Svédország említendőit, és éppen ezért a munkaügyi szervezeteknek a megerősítése, az információs rendszerek megerősítésre, az adatgyűjtés, a kutatás és az elemzés, a, a foglalkoztatási politikának a továbbfejlesztésére és harmonizációra különösen fontos. Az is nagyon lényeges, hogy a szociális partnereket sem felejtsük ki mindebből, és beültessük a hajóba a civil szervezeteket is. A legfontosabb kihívásnak azt látjuk, hogy hogy a gazdaságra való hatásukat, a, és ebben a mostani gazdasági környezetben, amikor minden bizonytalan, megváltoztassuk a, a képet a menekültekről, és egyfajta paradigmaváltás sikerüljön elérni a fejekben. A közösségeket is segítenünk kell, hiszen munka lehetőséget kell teremteni, a szakképesítéshez hozzá kell juttatni, a, a menekülteket, és itt a vállalatokra is nagy feladat hárul. És nagyon lényeges, hogy konstruktív és tényleg támogató legyen a közbeszéd is. A munkaerőpiacnak a szegmentálása, amelyben még mindig ott van a diszkrimináció, megoldandó feladat. És hagyj mondjak egy pár példát, hogy az ILO-n kívül az, az EU-ban e és az EU-n kívül milyen munkát folytatunk ahol óriásiak a kihívások és megoldandó feladatok előtt állunk. Elemzést végeztünk Libanonban például, és Jordániában, ahol ugye nagyon sok menekültet fogadtak be. Azt láttuk, hogy óriási a menekült válságnak a kihatása a munkaerőpiacra és ami pedig a foglalkoztatást illeti, sajnos a kizsákmányolás legborzasztóbb formáiban jelenik meg a kényszermunka és a gyermekmunka formájában. És ez nyilván kihatása van a nemzeti munkavállalókra is. Törökországot is említeném, ott monitorozzuk a legutóbb elfogadott munkavállalási engedélyekre vonatkozó rendelet kapcsán, és ott tudjuk, hogy nagyon sok szír menekült van, a munkavállalói és képzési engedélyek nyomon követése is nagyon fontos, hiszen itt is mindkét felet nagy mértékben befolyásolhatják ezek a rendelkezések. A szakképzési programok, szolgálhatják a, a munkaerőpiaci integráció, de ez is a többségi társadalom beleegyezésével működhet jól. A e pozitív üzeneteknek a közvetítésével a negatív percepciók mindenképpen visszaszoríthatók. Európában belül tudjuk, hogy 2015-ben tényleg olyan szeme, számokat láttunk, amelyek láttán azt mondjuk, hogy ez szinte hihetetlen, de ezek még messze nem érik el például a libanoni vagy a jordániai számokat. Európa egyébként egy viszonylag tiszta keretpolitikát dolgozott ki a munkaerőpiacra vonatkozóan, legalábbis hát 25 tagállamra igaz ez a megállapítás, és ezt el is ismerjük, ezt a kezdeményezést. Tavaly novemberben ebben a parlamentben szerveztünk egy rendezvényt, az EU-s munkaerőpiaci integrációt illetően, az érintett szereplők részvételével és nagyon sok ország, politikai párt és nyilván az EP is részt vettek ebben, tranzitországok részvételével is, a Business Europe, aztán az Európai Szakszervezetek Szövetsége és különböző NGO-k is itt voltak. És azt gondolom, hogy innen nagyon sok fontos üzenet indult el, erre már az előttem szólók is utaltak. Először is, hogy a munkaerőpiaci integráció a menekültek kapcsán mindenképpen egy óriási továbblépés lenne, de ez csak akkor fog működni, hogyha itt a mitoszok és a, és a negatív koncepciók, amelyek ott vannak a fejekben, a háttérbe kerülhetnek, és a pozitívumokat tudnánk kiemelni. Nyilván kihívások is adódnak itt az óriási számokból, gondoljunk csak Németországra, pedig Németország elég jól felszerelt és jól felkészült ebben a helyzetben. Ahogyan az előttem szólók elmondták, a munkaerőpiaci integrációt fel kell készíteni, és hát így a, a hazai társadalmat is, de segítségét is kell nyújtani nyilván az érintettek számára, hogy megőrit, megőrizhessék az emberi méltóságukat, dolgozhassanak, és ez viszont pozitív hozadékkal bírhat a költségvetések számára is. A munkaügyi szervezetek is nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy támogatást nyújtsanak mindebben, lehet kollektív tárgyalási folyamat keretében, és hát természetesen a helyiek aggodalmait illetően is oda kell figyelni, ami a fizetéseket és a munkakörülményeket illeti. A támogatási szolgálatok mindenképpen a munkavállalók jogait is szem előtt kellett tartsák, és az is nagyon lényeges, hogy a menekülteknek a részvétele a munkaerőpiacon nemzeti és EU szinten ne ütközzön. Más csatornák is léteznek annak érdekében, hogy minden szinten a kínálatot és a keresletet egy, összhangba és egyensúlyba lehessen hozni. Tehát egy szélesebb kontextusban kell ezt a kérdést kezelnünk. Az innovációs adaptálás, adaptálás illetve az együttműködés a különböző kormányzati, eh, szakszervezeti és egyéb eh, résztvevők között eh, aláhúzandó, és Németország részéről hallottuk, novemberben láthattuk ezt, hogy a belügyminisztérium és a miniszterek közötti együttműködés és a migrációs miniszterek közötti együttműködés nagyon sokat hozhat és nyilván a foglalkoztatási hatóságokat sem szabad elfelejtenünk. Tehát egy holisztikus megközelítésre van szükség a szociális partnerek bevonásával, hiszen csak akkor lehetünk sikeresek a politikai válaszainkban. Úgyhogy csak azt szeretném mondani, hogy az ILO mindenképpen támogatja ennek a szakbizottságnak az erőfeszítéseit, a parlament és a tagállamokat is abban, hogy a szociális inklúziót és a munkaerőpiaci integrációjukat sikere vigyük. És a menekültek szomszédos országokban való alkalmazása, főleg azokban az országokban, ahol a legnagyobb számban vannak jelen a, a menekültek mindenképpen támogatandó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most következnek a képviselők kérdései, hozzászólásai. Jutta Steinrökkel kezdjük, parancsoljon. Köszönöm szépen a valóban nagyon fontos és érdekes előadásokat. Akár asszonynak különösen az utolsó megjegyzését köszönöm. Az európai értékek mindenkire vonatkoznak, függetlenül attól, hogy melyik ország állampolgára, vagy európai, vagy a világ más országáról érkezett. Valóban sok a feszültség a környezetünkben, sok mindent újra kell tanulnunk, különösen a munkaerőpiac, az integráció kapcsán. És gondolnunk kell a félelmekre is, ezeket komolyan kell venni. Az egyik társadalmat érő kihívás az, hogy hogyan tud integrálni egy társadalom embereket. Itt kompetenciákra kell megtanítani az Európában segítséget, oltalmat keresőket. A társadalom is sokszor ugyanolyan tanácsadásra szorul, mint maguk a menekültek. Vannak arra utaló jelek, hogy a munkaerőpiaci integráció szubvencionált munkahelyeket fog jelenteni, vagy kell, hogy jelentsen. Másrészt felmerül az a kérdés, hogy hogyan reagálnak erre azok, akik Európában már régóta keresnek munkahelyet, és lehet, hogy ők most hátra lesznek sorolva a menekültek mögé. Európában minden munkát keresőt agyonosan, azonosan kell kezelni, függetlenül attól, hogy valaki már régóta itt él, vagy a világ más részéről most érkezik az is nagy kihívás, hogy Európában nagyon sok a különbség a régiók között. Vannak olyan régiók, ahol magas a munkanélküliség, más régiókban pedig eh, van munkaerő hiány, különösen szakemberek iránt. Németországban van egy eh, helyben lakási kötelezettség is, eh, ami sokszor akadályt is jelenthet munkavállalás tekintetében. Tehát van még mind javítani. Azután sok különböző intézmény képviselőit hallgattuk meg, ILO szakszervezet, Vörös Kereszt, valamennyien nagyon sok jó tapasztalattal rendelkeznek. Létezik valóban a legjobb gyakorlatok, legjobb példák intenzív cseréje önök között? Hogyha például most hallottunk egy példát, egy pozitív spanyol munkaerőpiaci integrációs erőfeszítésről. Én nem tudom, hogy az ILO eh, képviselője mit gondol arról, hogy eh, egyre többet hallunk arról, hogy egyfajta rabszorga munkára kényszerítik az eh, Európába érkezőket, megtagadva tőlük minden emberi jogot és munkavállalói jogot. És ez Európában is most egyre gyakrabban fordul elő, visszaélnek a menekültek helyzetével tanácsadó, tanácsadás jó, az rendben van, de hogy e, e, ide eljutnak-e a menekültek? Tudjuk, hogy léteznek olyan helyek, ahol van tanácsadás, vannak jó példák is arra, hogy hogyan lehet segíteni az embereknek. Ám még lenne 5-6 kérdésem, de nem akarok túl sokáig beszélni, majd talán két oldalú beszélgetés formájában teszem fel a többi kérdést. Köszönöm szépen! Miután nagyon kevés koordinátor van jelen, megadom a szót a következő koordinátornak, Dominik Mártennek. Sorry, sorry, it's Madam Lambert. Nem, elnézést, Lambert hogy itt van a zöldek részéről, parancsoljon. Köszönöm szépen. Néhány kérdést én is szeretnék feltenni, és én is leszegezném azt, hogy az Európai Unió nagyon sok információval rendelkezik egy néhány évvel korábbi projekt kapcsán menedékkérőkről, például a szakképzés, nyelv, oktatás, a workshadowing, ennek kapcsán már sokat tapaszt, sok tapasztalatunk van. A vége most konkrétan érdekelne az, az hogy a e, tartózkodási engedélynek mi a szerepe a e, munkavállalásban. Nálunk például a szubszidális védelmet kapok, e, kapnak egy egyéves tartózkodási engedélyt, azután ezt utána két évre kapják meg a tartózkodási engedélyt. Tehát ez nem éppen bürokrácia csökkentés felé hat, de hát mindegy. Most a kérdés, hogy ha valaki például csak egy éves tartózkodási engedélye rendelkezik, akkor ezt, ezt potenciális akadálynak tekintik az emberek a munkavállalás szempontjából. Egy másik dolog, hogyan tudjuk az olyan érkezők készségeit is értékelni? Ugye nincs az emberekkel jellemzően diploma vagy képzettséget hitelesítő okirat, tudjuk, hogy Szíriában nagyon nehéz volt ilyen papírokkal érkezni, ami nem meglepő. Hogyan tudnánk tudhatnánk eh, szisztematikusabban értékelni az embereknek a már meglévő készségeit, ismereteit, eh, ami megkönnyítheti nyilván a munkaerőpiaci integrációt. Köszönöm szépen, most már tanul. Merci, Madame le Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ennek az ülésnek a témája a társadalmi befogadás és munkaerőpiaci integráció a menekültek esetében. Nagy figyelemmel hallgattam a hat színvonalas előadót, de igazából mindenkitől ugyanazt hallottam, menekültek, bevándorlás, Európa nagy esélyét jelentik, nem szabad kihasználatlanul hagyni ezeknek az embereknek a szakértelmét. De hát kedves kollégák, ha minden ilyen egyszerű lenne, akkor nem lennénk most itt erről vitatkozni. Egyáltalán nem egyszerű, és egyáltalán nem kézenfekvő, hogy ez így megvalósítható. Uh, nem sikerül különbséget tennünk az emberek között. Politikai menekültek, gazdasági menekültek, esetleg terroristák között, akik a bevándorlás és embercsempész hálózatokat használják fel az Európába jutásra. A 2015-ös merénylettek részevők között is voltak ilyenek. Az elnök jelzi, hogy a lengyel tolmácsolással probléma van. Na, most már működik, köszönöm szépen. McCarry e, asszony azt mondta, hogy ezek az e, emberek elszakadtak a szülőföldjüktől, elüldözték őket, és nagyon szeretnének visszatérni oda. Én azt szeretném, hogyha Európa alapvetően abban segítene ezeknek az embereknek, hogy visszatérjenek az országukba, és megtalálják a boldogságot. Integrációról beszéltünk, de asszimilációról nem. Pedig, ha integrációról beszélünk, és McCary asszony is hosszan beszélt róla, hogy elvárások is vannak, ez egy újrakezdés, és úgy gondolom, hogy nem egyszerűen integrálódni kell, hanem a befogadó ország szokásait, kultúráját is el kell fogadni, ahogy ez történt az USA-ban vagy Ausztráliában, olyan országokban, amelyeknek a felépítése teljesen máshogy történt, mint Európáé kellene, kell önöknek haladéktalanul meg kell hallom mindenkitől, hogy az európai társadalomnak vannak itt feladatai, kötelességei, csak azt ö, ö, nem értem, hogy ez mitől lenne kötelezettség, és a kölni lakosoknak valószínűleg más az értékelése. Ö, hallottuk a németországi képviselő, de Németországnak teljesen más a helyzete, mint a többi európai országnak. Németországnak munkaerőre van szüksége, mert demográfiai problémája van. A többi országnak egyáltalán nem ilyen a helyzete, például Franciaországnak, ahol 6 millió munkanélküli van, emlékeztetnék rá, és a munkanélküliségen kívül van egy folyamatos problémája a külvárosokkal, lakótelepekkel, amelyek nem tudtak asszimilálódni. Sumauro úr jogosan mondta, 28 ország van Európában, 28 különböző rendszerrel, tehát a készen álló, felhasználható megoldást én nem látom, és nem hiszem, hogy önök valaha is meg fogják találni azt. Azzal zárnám, azzal zárnám, hogy megismétlem, a bevándorlás dráma, és a dráma elsődleges áldozatai a bevándorlók maguk. Hallhattuk, hogy belefulladnak a földközi tengerbe, a rossz lakhatási körülmények, a kizsákmányolás, a bűnszervezetek fellépése, Szumauro úr is említette, a bevándorlás, a modern idők rabszolgasága. Ez történik, ezeket az embereket befogadjuk, de azért fogadjuk be, hogy zsákmányoljuk őket. Sokkal jobb lenne abban segíteni nekik, hogy visszatérjenek az országukba. Végül pedig annyit mondanék, másfél órája hallgatom önöket, de önök úgy beszélnek, mintha Európában nem lennének népek. Miért ne vegyük figyelembe az európai népek hangját? az európai népek miért értenének egyet azzal, amiről önök döntenek? Ez egyáltalán nem olyan kézenfekvő. Kérem, ezen gondolkozzanak el. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Morás Ártyi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EPP-nek eh, e is meg kell szólalni ebben a témában, és eh, sajnálatosnak tartom, hogy a eh, politikai frakciók sorrendjét ön nem tartotta be, és nem időben adta meg az EPP-nek a szót. Ez remélem, hogy nem fog megismétlődni a jövőben. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a meghallgatást mindazoknak a szavaiból, akik itt hozzászóltak, hallhattuk, hogy Európa továbbra is világító torony a világ népei számára, azért, mert értékeket képvisel. Nagyon fontos, hogy ezekhez az értékekhez ragaszkodjunk, és lépjünk fel mindenfajta idegen gyűlölettel szemben, ami könnyen elővehető a bevándorlás összefüggéseiben. Szeretném üdvözölni mindazt, ami a civil társadalom és a nem kormányzati szervezetek aktivitására vonatkozott. Úgy gondolom, hogy az államoknak komoly szerepük van, viszont a civil társadalom a nem kormányzati szervezetekben nyilvánul meg, és nagyon fontos, hogy ez a mobilizáció ne felülről szervezet legyen, hanem spontán a társadalomból, az emberektől eredjen. Az én gyakorlati tapasztalatom azt mutatja, hogy a civil szervezeteknek az aktivitása elengedhetetlen az integráció sikere szempontjából. Nem lesz sikeres az integráció, nem lesznek sikeresek az európai politikák, hogyha a civil szervezetek, a civil társadalom nem lép fel aktívan. A német szövetségi ügynökség azt mondta, hogy egyszerre kell ugye a nyelvképzést, a munkavállalásra való felkészítéssel, szakismeretek elismerésével, együtt megvalósítani. Gyakran egymást követő láncszemeként tekintenek ezekre a mozzanatokra, pedig együtt kell tekinteni a dolgokat, és csökkenteni kell az integráció időtartamát, a munkához jutás idejét szeretném megkérdezni, hogy hogyan készítik fel az ügynökségnél a munkatársakat a menekültek fogadására, hiszen ez egy multidisziplináris tevékenység, és ezzel mindenhol gond van. Ugye a munkaerőpiaci tanácsadás alapvetően belföldi tevékenység volt eddig, nagyon komoly ez a változás oktatás, és a hét nyelvű online tájékoztatás, illetve fogadás nagyon lenyűgöz a hálózatok mobilizálása is nagyon jó benyomást tett rám. Én is láttam a gyakorlatban, hogy milyen hálózatok indulnak be. Az első hálózat a migránsok gyerekeinek az iskoláztatásával foglalkozik. Láthatjuk, hogy mihelyt az iskolába elkezdenek járni a gyerekek, egy sor további segítséget tudnak kapni a menekültek. De szeretném tudni, hogy hogyan tudják a felmerülő számos problémát megoldani önök. Azok a befogadó központok, amelyek körül a civil szervezetek, az iskoláztatás mobilizálása beindul, ugye nem feltétlenül tudnak a munkaerőpiaci integrációval is megbirkózni. Tehát kell egy második szakasz, egy, egy második földrajzi Mm, migráció, egy második utazásra is szükség van, újra gyakran mindent el kell rendezni, meg kell találni a gyerekeknek az iskolát, miután a munkahelyet megtalálták de ez a második hálózat, ez a második infrastruktúra rendszer az én országomban legalábbis nem állt fel még, ehhez politikai döntésekre is szükség van, ezzel zárnám. Bízom benne, hogy minnyáján többet fogunk kommunikálni a média felé a jövőben. Én nem olyasmit szeretnék a médiában látni, mint amit ma reggel láttam. Nagyon könnyű az idegen gyűlöletet megjeleníteni, az azonban ellentétes az európai értékekkel. Európának a migránsok befogadásában más képet kell mutatnia. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Moren Sátyé asszony. Ami a hozzászólók listáját illeti, hát ahogyan ön is tudja, szigorúan először a koordinátoroknak adunk szót, és miután nincsenek itt, vagy ha nincsenek itt koordinációk, akkor hát arról kellene, hogy kapjunk információt, hogy ki helyettesíti őket. Rendszerint így szoktunk dolgozni, de hogyha ön akarja, hát lehet máshogy is időnként eljárni. Miután ezt elmondtam, most Mann úrnak adom meg a szót, aki árnyék előadó. Köszönöm. Örülök, hogy megszerveztük ezt a meghallgatást, és a szakértők egy dolgot világossá tettek. Nem azt mondták el, hogy mit kellene megtenni, hanem hogy mi zajlik, mi történik a tagállamokban, különböző szinten. Miller úr világosá tette, hogy a e, német munkahogyi hivatal hogyan dolgozik, és ez nem akcionizmus. De mindig azt mondjuk, hogy gyorsabban kell dolgozni, és több emberre van szükség, de hát ez nem megy, időre van szükség. Nagyon örülök annak, ami sok országban történik, hogy nem csak a hivatásosok, hanem önkéntesek is nagyon sok feladatot ellátnak, nélkülük ez nem is menne. Akari asszony, elsősorban önhöz fordulok. Nálunk néhány befogadó állomáson vagy otthon van, beszéltem kíséret nélkül érkező fiatal szírekkel mindenek előtt, és látjuk, hogy mennyire fontos a nyelvtanulás. Ha Aleppóra gondolunk, hát egy dolgot kívánok mindenek előtt. A szélsőségesek azt megszállják a közösség a médiát, hogy ők csak egyszer éljék át azt, hogy milyen sorsuk volt azoknak a szíveknek, embereknek, akik hozzánk érkeznek, és milyen szörnyű támadásoknak vannak kitéve szélsőségesek részéről. Itt az emberségünket kell megőrizni mindenek előtt. És a kérdésem, tehát nyelvtanfolyam kezdetől fogva azonnal, itt igen, már valami változott, néhány ország azt mondja, hogy igen, azt szeretnénk, hogy akik profitálnak ebből, azok legyenek részt a költségek, költségek fedezésében. Erről mit gondol? Másrészt nyelvtanulásra is szükség van ahhoz, hogy megértsék, hogy a menekültek, hogy mik a fő értékeink. Ide tartozik a tolerancia, a demokrácia, mert ezt a saját hazáikban talán nem így tapasztalták meg, hogy nálunk mennyire fontos a kisebbségek tiszteletbe tartása, és hát a nők természetesen, hogy milyen fontos a nemek közötti egyenlőség de ez csak akkor megy, hogyha megtanulták már a nyelvet, akkor tudnak munkát is vállalni, és így lehet, el kell kerülni mindenképpen, hogy ne alakuljanak ki párhuzamos közösségek, társadalmak, akik aztán teljesen elkülönülten élnek. Még egy dolog, a minimál bért fel akarták függeszteni, vagy adakta akarták tenni de nekültek számára. Németországban volt egy ilyen javaslat, amit aztán levettek a napirendről. Ez nem megy, mert ez, ez hogy kiátszuk egymással különböző munkavállalói csoportot, ez nem megy. Gondolkodni, gondoskodni kell arról, hogy mindenkit tisztességes bér kapjon. Ez rendkívül lényeges. És még egy kérdés önhöz intézve Müller úr is említette, hogy a kompetenciákat is mérni akarjuk, fel akarjuk mérni, hogy ugye ti, akik hozzánk jöttök, rendelkeztek készségekkel, képességekkel, ismeretekkel, de hát sok területen ez nem elég. Ezért nagyon jó, fontos lenne, hogy gyakornok vagy gyakorlati időszakot is felkínálni, de hát nyilván ők gyorsan, minél előbb dolgozni akarnak, és az indok is egyértelmű, minél előbb vissza akarják fizetni azt, is, amit kapnak, és minél előbb saját lábukra akarnak állni, de hát képesség vagy képesítések nélkül ez ez nem megy. Milyen lehetőség van, hogy megmondjuk ezeknek az embereknek, hogy ez nem egy hárítási stratégia, hanem hogyha tényleg biztos jövőt akartok, ha tényleg munkát eh, akartok, eh, akkor, akkor a sok, eh, sokat kell még tanulni is ehhez. Köszönöm szépen, válasz úr. Igen, köszönöm. Elnök asszony, én szeretnék az ENFS kollégának a szavaira reagálni, Márten úr szavaira. Hát azt mondta, hogy megvan a kockázat annak, hogy terroristák szivárognak be a menekültek közében. Igaza van, tényleg van ilyen kockázat. 2000 2015-ben történtek terrorcselekmények, gondolom, hogy ezekre utalt szeretnék emlékeztetni rá, hogy ami Franciaországban történt, és azokat a cselekményeket olyan gyilkosok követték el, akik egyáltalán nem menekültek voltak. Ezek az emberek Franciaországban vagy Európában születtek, és abszolút semmi közük nincsen a menekültekhez. És hogyha korrekt módon akarunk szólni az európai emberekhez, felelősnek kell lennünk, nem szabad összemosnunk őket. Ha megnézzük a közvéleménykutatásokat, elképesztő, hogy a nemzeteink, a lakosságok mennyivel árnyaltabban látják a dolgokat, és mennyivel segítőkészebbek, mint sokszor a demagóg kormányok a lehetetlen helyzetbe került emberek meg megsegítésében. A visszatérést illetően, hát ki nem kívánná, hogy Szíriában rendeződjön a helyzet, de nyilván a jelenlegi geopolitikai degradáció helyzetében, vagy a szubszaharai eritrai helyzetben nem mondhatjuk azt az embereknek, hogy nyugodtan menjenek haza, semmi bántódásuk nem lesz. Elnézést, megint probléma van a tolmácsolással, mondja az elnök azt, hogy minden nyelven. Most már helyreállt a rendszer, folytathatja Balász úr. Igen, tehát vigyázni kell ezekre a szavakra, veszélyes szavak ezek, mert a konkrét valóság, Mártán úr, az, hogy a legitim aggályokra ön semmilyen választ, megoldást nem javasol, csak a feszültségeket szítja, anélkül, hogy megmondaná, hogy mit kellene tenni. A társadalmi, szociális integrációról van ma szó, ehhez valami elengedhetetlen hogyha az európai népeknek az az érzésük, hogy a menekültek integrációja tisztességtelen társadalmi versenyt eredményez. Például alacsonyabb béreket adnak majd a menekülteknek, és ez fenyegeti az ő bérezésüket és társadalmi státuszukat, akkor nyilvánvaló, hogy szörnyűséges rasszizmust fogunk ezzel kialakítani. Nagyon fontos, rendkívül fontos, hogy a munkaerőpiaci jogok ugyanúgy érvényesek mindenkire, és fontos lenne, hogy konvergencia alakuljon ki az európai államok között is, és így tudjuk méltóan fogadni a menekülteket. Nyilvánvalóan meg kell tenni nekünk és a menekülteknek is a képzési erőfeszítéseket, semmiképpen nem alakulhat ki egy alproletariátus, ami fenyegetné aztán a társadalmunkat. Thank you. I give the floor to Helga Stevens. Helga Stevens, megadom most meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, Mindenek előtt szeretném megköszönni az összes szakértőnek um, a kitűnő előadásokat. Um, sok mindenen elgondolkozhatunk, sok jó elgondolást uh, hallunk arról, hogy hogyan lehetne egy hatékony európai integrációs politikát folytatni. Különösen örülök annak, hogy néhányan kihangsúlyozták uh, a horizontális megközelítés szükségességét, uh, mert jelenleg erről beszélünk eh, Európában. Itt eh, fontos, hogy eh, előre lépjünk. Örömmel hallottam azt is, hogy az integráció részét jelentik a jogok és a kötelezettségek egyaránt a menekültek integrációja kapcsán elvárjuk az ő részükről is a kötelezettségvállalásokat. Mit gondolnak a szakértők? Hogyan lehetnek kellene kezelni az integrációs kötelezettségeket? és amire nagyon felkaptam a fejem, az az volt, hogy ugye minden menekült külön individuum, és ezért mindenkit külön-külön, mindenkinek a helyzetét külön-külön kell megnézni. Ezért rendkívül fontos, hogy mindig a, megnézzük, hogy milyen egyéni kompetenciákkal rendelkeznek a menekültek, mert akkor könnyebben találnak majd munkát, és reagálnak a munkaerőpici igényekre is. De amit nem hallottam az az, az, hogy hogyan lehet különösen odafigyelni a fogyatékkal élő emberekre, és ezen a területen hogyan lehetne tovább lépni. Itt konkrétan hivatkozzok a siket menekültek helyzetére, mert ők nagyon nehezen találnak, vagy illeszkednek be a rendes eljárásokba kelet-afrikai országokból érkezők, például ahol akik alig rendelkeznek iskolai képzettséggel, hát az ő integrációjuk nem lesz különösen könnyű és a sikert menekültek szempontjából különösen fontos, hogy speciális oktatást eh, biztosítsunk a számukra. Eh, tudom, hogy ez eh, nagyon sok problémát okoz számos országban, az én hazámban, Belgiumban és de minél gyorsabban fontos, hogy helyben élő siketekkel is kapcsolatba léphessenek az ilyen menekültek, mert ez elősegíti az integrációjukat, a beilleszkedésüket hogyha minél több kapcsolatuk van a nem halássérült menekültekkel is speciális erőfeszítésekre van szükség, tehát általában is a fogyatékkal élő, és különösen a siket vagy hallássérült menekültek integrációja kapcsán érdekelne, hogy milyen tapasztalatokra tettek szert ezzel kapcsolatban a gyakorlatban, mit tettünk mi Európában, hogy ezen a területen több támogatást adjunk. És én hallottam és támogatom azt, hogy fel kell gyorsítani az integrációt. Európában a menekültügyi eljárások hossza, hosszát le nem rövidíteni, és minél gyorsabban aktív munkavállalóvá kellene, hogy váljanak az ideérkezők. Várom a válaszukat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stevens asszony. Sven Schulze következő. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a szakértőknek is a nagyon érdekes hozzászólásokat. Miért a kérdéseimet feltenném, úgy gondolom, hogy nem mm, hagyhatom reagálás nélkül, amit elhangzott, néhány helytelen dolog. Németország nem azért üdvözli a menekülteket, mert demográfiai problémánk van. Németország már évekkel ezelőtt belekezdett a szerkezet átalakításba, itt Gerhard Schrödernek az Agenda 2010 munkaerőpiac átalakítása, más országoknak is ajánlanám, hogy érdemes ezeken elgondolkodni. Két kérdésem lenne. Először itt van a minimálbér kérdése, és a munkaerőpiaci hatások. Itt a német kollégára hivatkoznék, vagy utalnék vissza. Én magam sem támogatnám azt, hogy itt alapvetően megszüntessük a minimálbért a bevándorlók és a menekültek kapcsán. De múlt héten a zöld hét vásáron jártam, sokakkal beszélgettem, és sok kisvállalkozó szívesen felvenne migránsokat, de erre nincs mindig lehetőség. Nem tudják mindig azonnal megfizetni a minimálbért, mert egyszerűen nem rendelkeznek mindig a migránsokkal szükséges képesítéssel. És bár sokan félnek ezt megvitatni, de azért itt a bér alsó küszöbét, ha nem csökkentjük, akkor a fekete munka felé terelhet sokakat. Különösen azok, akik nagyon alacsony képzettséggel rendelkeznek, és a minimálbér szabályok miatt Németországban nehezen tudnának munkát találni a munkaerőpiacon, vagy nehezen lehetnének integrálhatók, ezért talán el lehetne gondolkozni, hogy ideiglenesen mégis felfügg függesszük a bért az ő esetükben, ahogy például Németországban tartós munkanélküliekkel kapcsolatban is erre van lehetőség. Persze itt sok bürokrácia is meghúzódik emögött. A második dolog, másik kérdés, szintén a német kollégához intézném a munk- menekültek esetén meg kell vizsgálni azt is, hogy nincsenek-e olyan német munkanélküliek, akik egy adott feladatot el tudnának látni. Mik a tapasztalatok? Ez tényleg problémát jelent? Ez az előnyre vonatkozó szabályozás, hogy előnyt kell adni a korábbi munkanélkülének, és meg kell vizsgálni, hogy a munkaerőpiacon nincsenek-e német munkavállalók is, akik ugyanazt a feladatot el tudnak látni. Mi, mi, a, mi a vélemény erről a felvetésről? harmadik kérdés, ez is német ügy, de nyíltan kell erről beszélni. Ugye itt Európában vannak különböző alapok, források, például az Európai Szociális Alap. Néhány hónappal ezelőtt egy meghallgatáson Tyson biztos asszonyt kérdezték meg arról, hogy a migránsok integrációja az van-e valamilyen európai forrás. És erre ő azt mondta, hogy a rendelkezésre álló minden forrást fel kell használni. Én itt most akkor azt kérdezném meg, hogy hogyan használják önök ezeket az európai alapokat, forrásokat, és esetleg kívánatos lenne-e, hogy ő valamit javítson Brüsszel a helyzetem. Jó, Madame Jászlő. Köszönöm. Jászlőszlevka asszony. Köszönöm szépen. Nos, először is szeretnék elnézést kérni a vendégektől, mert elkéstem, de egy másik szakbizottságban szavazáson kellett részt vennem, úgyhogy ott kellett lennem. És elnézést kérek már csak azért is, mert a menekültek témája különleg, különösen fontos az európai társadalom számára, és nyilván az érintett menekültek számára. Viszont úgy tűnik, hogy egyik fél sem készült fel arra, hogy ez mit is hoz majd magával. Elizabeth kiemelte azt, amit én is nagyon fontosnak vélek, azaz, hogy hogyan, mennyire felkészültek a, vagyunk mi arra, hogy, hogy képezzük, tovább képezzük a menekülteket. Nyáron, akik Magyarországot elérték a menekültek közül, és valahol őket elhelyezték, nagyon boldogtalanok, elégedetlenek voltak, mert szerettek volna Európán belül szabadon mozogni, hiszen hogyha elérték Európát, tehetnének így. A számomra ez volt az a jel, hogy igazából tényleg senki nem volt felkészülve, és a szolgálatokat sem készítették fel arra, hogy elmagyarázzák a menekülteket, hogy ők még csak most fognak jelentkezni, kérelmezni menekültügyi státuszt és hát gyakorlatilag illegálisan léptek be az Európai Unió területére. Úgyhogy azt kérdezném önöktől, hogy önök tesznek-e valamit, hogy itt reformokat vezessenek be, és informálják a menekülteket erre vonatkozóan. Arról, hogy mik a jogaik, mik a kötelezettségeik, hogyan készülhetnek fel saját maguk, mert ennek az információnak a hiánya okozza ezt az elégedetlenséget a menekültekben és talán ezért követelnek olyan dolgokat, amelyekhez nincs is joguk. Ez vezet utána az agresszióhoz mindkét oldalon. Nekünk viszont az lenne a legfőbb feladatunk, hogy megértsük egymást, hogy ebből fakad a következő kérdésem. Az európai társadalmakat hogyan készítjük fel a helyzet megértésére és elfogadására? Én Lengyelországból jövök, egy olyan országból, amelynek semmiféle tapasztalata nincs, úgy, mint Olaszországnak vagy Franciaországnak van, többek között afrikai bevándorlókkal szemben. És a párizsi vagy a kölni események látán azt kell mondanom, hogy egyszerűen ez félelmet kelt a lengyel lakosságban. Voltak nálunk is menekültek, de az önkormányzatok és az iskolák sincsenek felkészülve az ő fogadásukra. És hát beszélhetünk persze és meg is kellene kérni a helyi lakosokat, hogy győzzék meg egymást és a menekülteket is, hogy működjenek együtt, mert ez megérné. Úgyhogy érdekel, hogy önök is odafigyelnek erre, és az olyan országokban, mint az enyém is, ahol semmilyen tapasztalat nem gyűlt még össze, a menekültek integrációjával mi mit tegyünk. Tehát az integráció egy kétirányú utca, ezért kellene küzdenünk. hokkor következik. Köszönöm szépen. Én is lengyel származású vagyok, de picit más meglátásaim vannak. De legalábbis ez a benyomásom. Ez a vita nagyon érdekes, és nagyon szükségszerű is. Ugyanakkor ez a meghallgatás azért nem nyugtatott meg engem, sőt, azt kell mondanom, hogy pont ellenkezőleg, ami kifejezésre jutott, az megint csak az, hogy mit szeretnénk. Integrációról beszélünk, egyenlőségről, és ez mind-mind nagyon szép dolognak hangzik, nagyon nemes dolgokról van szó, de hát a gyakorlat nagyon sokszor más képet mutat, sokkal drámaibb a helyzet. A migránsok és a menekültek számára, és az Európai Unió polgárjai számára is így tudjuk, hogy itt minden országnak megvan a saját története, a saját nemzetisége. Úgyhogy az integráció az asszimiláció nélkül gyakorlatilag utópia. Ezt csak ismételni tudom, ez csak utópia lehet. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, mindenkit a arra az alapelvre, hogy a biztonságot kell szabadulnunk, a szeretetet aláhúzva a családon belül és a társadalmon belül. Úgyhogy külön, meg kell itt különböztetni a menekült ügyi státuszért folyamodót és a bevándorlót. Mik a kritériumok? Megkeressük-e a bevándorlásnak, ismerik-e a bevándorlásnak a hátterét, az okait. El tudjuk képzelni, fel tudjuk mérni, hogy hány millió menekültnek kell érkeznie annak érdekében, hogy ezt a jelenséget egyáltalán megállítsuk? Itt a volumenre gondolok elsősorban. A harmadik dolog pedig, ami érdekel, hogyan lehet elképzelni a munkaerőpiaci integrációt, hogyha saját országainkban sem vagyunk képesek megoldani az integrációt. Zárásképpen pedig ez a vita, ahogyan mondtam, nagyon fontos, de ennél is fontosabb az az, hogy konkrét lépéseket tegyünk. És emlékezzünk arra, hogy a forrásnál kell már megragadnunk a problémát, ott kell megoldani a problémákat, az okokat kell megszüntetni, nem pedig a hatásokat. És nagyon más a helyzet számunkra, hiszen sosem lesz teljes asszimiláció és integráció, ha csak az okait nem szüntetjük meg, vagy minimalizáljuk legalábbis ennek a bevándorlásnak. Ágér asszony? Köszönöm szépen. Hát eléggé nehezemre esik, hogy szót kérjek mindazok után, amit itt hallottunk, mert őszintén szólva felteszem magamnak a kérdést, hogy mi értelme van itt parlamenti képviselőként részt venni egy olyan szervezetben, ahol 28 teljesen különböző ország a tag. és tulajdonképpen amikor már nem a saját házunk tája körül nézelődünk, akkor egyből bezárkózunk. Az eddigi illetékességek, hatáskörök és azokon túl tekintve fel kell tennem a kérdés, hogy van-e itt bármiféle értékközösség, persze a hazaszeretet, az emberbaráti szeretet is még sorolhatnám, hát ezeket közösen kellene vallanunk. Na most, hogyha ezek a közös értékek már nem olyanok, amelyekben osztozunk, akkor nem is működhet ez, a, ez az unió és az integráció sem. Akkor gyakorlatilag bezárkozunk a külvilág elől, és tényleg nem vagyunk képesek a saját házunk táján túl tekinteni. Valettában már ö, ö, annak idején, amikor a holisztikus megközelítése tettek javaslatot, mindenki egyetértett ebben. Elhangzott az is, hogy az Egyesült Európában szükség van a közös fellépésre, és aztán érdekes módon pár héttel később mindenki felúszta a saját kerítését, vagy védfalát és a közös értékeket már rég elfelejtettük, és a közös elhatározásokat. Tehát ezek üres szavak, üres szólamok, de hogyha tényleg konkrét fellépésekről van szó, akkor a legmélyebb európai válságban ne legalábbis az elmúlt évtized legmélyebb válságában. Pedig igazából nem olyan nagyon nagy problémáról van szó. 60 millió és 7 milliárdos globális lakosság áll szemben egymással, tehát ezt nem igaz, hogy nem lehetne tudni kezelni. És aztán vannak persze olyan országok, akik erre nem készek, és hogyha ők nem készek, akkor nem sikerülhet az integráció. Mihez vezet ez? Hát oda, hogy nagyon méltánytalan körülmények között kénytelenek élni. Nagyon sokan. Úgyhogy felteszem a kérdést, hogy mi a helyzet az első befogadó államokkal és az ottani körülményekkel, mert hát azért itt még viszonylag jó a helyzet, de akkor milyen lehet a helyzet a menekültek hazájában? És nem tudjuk-e figyelembe venni, kicsit más bánásban részesíteni azokat, akik valóban háború elől menekülnek. Nyilván nem lehet itt mindent egy kalap alá venni. De még egyszer mondom, a saját kis biztonságos világunkon kívül, a mikrokozmusunkon kívül kellene tekintenünk. És aztán persze vannak országok, akik pont fordított tapasztalatokkal is bírnak. Itt Belgiumban van egy olasz közösség is, amelyeket évek után sikerült integrálni, és ez semmiféle zibilióhoz nem vezetett. Sőt, szerintem gazdagítottuk a, a belga kultúrát, akár a, a bányászat terén, de nem akarok olyan nagyon messzire menő példát, példákat mondani. Lengyelország. Az USA-ban is érdekes módon sikerült elég sok lengyelt integrálni sikeresen. Úgyhogy nekem nem mondja az, hogy mit jelent az integráció, hiszen saját maguk is megtapasztalták ezt. Ugyanúgy, ahogy az én nagyszüleim. Nyilván minket sem fogadtak mindig nyitott kezekkel, karokkal, amikor elhagytuk a hazánkat. Volt, hogy jobban jó, volt, hogy kevésbé jól sikerült az integráció, de hát azért ez mégiscsak egy mérce. De hogyha mindig tényleg csak a félelemtől vezérelve cselekszünk, akkor sehová nem fogunk jutni. Akkor nincs értelme annak sem, hogy itt tovább vitázzunk. Elnök, köszönöm szépen. Kienge asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a rendkívül fontos rendezvényt. Azt gondolom, hogy ezáltal tényleg sikerül a különböző álláspontokat megismerni, egy kicsit harmonizálni, egymáshoz közelíteni tekintettel az integrációra. Azt Kicsit késve érkeztem, mert más feladataimnak, más feladaimat kellett teljesítenem egy, egyéb szakbizottságokban, de utólag is meg fogom nézni még ennek a nyilvános meghallgatásnak az anyagát. Úgy tűnt, hogy nagyon fontosnak tűnnek ezek az, tűntek ezek az elő, eh, előadások. A földközi tengerre kapcsolatos eh, egyik jelentős az enyém volt, és a globális integrációs kérdésekkel is foglalkozom ebben. Szeretnénk is ezzel kapcsolatban mondani valamit. Az integráció a saját kezdeményezésű jelentésükben már szerepel témaként, és a migráció elsősorban azt is jelenti, hogy legális bevándorlási csatornákat kell megnyitnunk. Európa csak abból eh, tud nyerni, hogyha a személyek szabad mozgását valóban biztosítani tudjuk. És ne felejtsük el, hogy munkaerőből azért hiány szenvedő, nem csak magasan képzettekből. Úgyhogy eh, a gazdasági migrációra vonatkozóan eh, általános szabályokat kellene fogadatosítani akár harmadik országokból érkező munkavállalók vonatkozásában. És a gazdasági migráció elítéli a munkavállalók kizsákmányolását. Ezt azonban csak akkor büntetük, hogyha emberkereskedelem formájában jelenik meg, vagy azzal kapcsolódik össze. A 2009-es per 52-es irányelv eh, azokat a munkáltatókat szankcionálja, akik eh, ilyen formában alkalmaznak eh, munkavállalókat és nagyon lényeges az is, hogy az áldozatokat segítsük, különösen, hogyha ők a közérdekű, meg közérdekű bejelentők. A LIBE szakbizottságban is körbejártuk már ezt a kérdést, és ott a kékkártyás rendszernek, a blue card rendszernek az átalakításán dolgozunk hiszen a megfelelő képesítéssel rendelkező munkavállalókat mindenképpen szeretnénk integrálni. Talán ez is fontos lenne, hogy fejben tartsuk. Ami a legális bevándorlási csatornákat illeti európai területen. Nyilván nagyon ambiciózus európai integrációs politikára van szükség ahhoz, hogy ez létrejöhessen, és a menekültek megfelelő nyomon kísérése is ide tartozik. Az integráció a kulcs eleme a jövőbeni menekült politikánknak. Olyan megközelítésre van szükség, amely az integrációt, a migrációs áradatot gyakorlatilag beleszövi a munkaerőpiacba a tagállamokon belül és olyan státuszt kell teremteni ezen emberek számára, amely az európai polgárok státuszával egyenértékű, és ez nyilván a munka révén segíthet. A 15-ös, az irányabb 15-ös cikkely alapján biztosítani kell tehát a munkaerőpiachoz való hozzáférést azok számára, akik nemzetközi védelem alá eshetnek, ami után a kérelmüket benyújtották a menedék státuszra. És nem szabad összekeverni itt a különböző fogalmakat, gazdasági bevándorló, menekült, és így tovább. Ezeket a fogalmakat újra kell definiálni. A tagállamok hatásköre az, hogy az egyes eljárásokat végrehajtsák, de itt a családi kötelékeket is vizsgálni kell, ez azonban nagyon sokszor elmarad. Mert itt elsősorban az első beutazást veszik alapul, és mindjárt befejezem. A tagállamokat felszólítottuk arra, hogy a lehetőségeiket jobban használják ki. Az is nagyon fontos lenne, hogy a kishatár forgalmat se felejtsük el, mert a Schengeni térségen belüli szabad mozgás kerül most már veszélyre. Itt ugye nem csak a migránsokra kell gondolnunk, amikor itt bezárulnak a határok, hanem a saját munkavállalóinkat sem szabad elfelejtenünk, hiszen a személyek és az áruk szabad mozgását nagy mértékben befolyásolja ez és a tőke szabad mozgását sem szabad elfelejtenünk. Úgyhogy itt ezeket a kérdéseket mindenképpen meg kell for, fontolnunk, és a polgárok fejében is rendbe kell tenni a dolgokat felvilágosítással. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig köszönjük az összes hozzászólást és kérdést. Meg fogom adni mindjárt a meghívott vendégeinknek a szót a válaszadásra, és azt kérném, hogy nagyon röviden reagáljanak, hogyha úgy érzik, hogy új dolgot tudnak mondani, akkor ezt kérem tegyék meg. Három percet kapnak mindannyian. Akári asszonynak adok szót először, aki akit követni fog nyilván a következő. Very much. Well, it's, uh, Köszönöm szépen a kérdések és válaszok itt a lényegek, pont erről beszéltem én is, hogy a kérdéseket fel kell ahhoz tenni, hogy megérthessük a helyzetet. Ami azt illeti, hogy mi van azokkal az európaiakkal, akiknek nincs munkájuk. Ugye munkaerőpiaci integrációról beszélünk a menekültek esetében. Kicsit úgy hangozhat ez, mint hogyha menekültek előnyt élveznének. Hadd mondjam el, hogy a menekülteknek, bevándorlóknak megadni az eszközt ahhoz, hogy versenyképesek legyenek másokkal a munkaerőpiacon, és utána foglalkozni az egész munkanélküliség kérdésével. Ez lenne a fontos. Tehát lehetővé tenni számukra, hogy egyáltalán hozzáférjenek a munkaerőpiachoz tehát, nem, tehát ők keresni szeretnének, és adót fizetni, és egyenlő mm, bánásmódot szeretnének, társadalmi helyzetet, nem pénzt és szolgáltatásokat igénybe venni pusztán. Hogyha megkérdeznek egy menekültáborban egy menedékkérőt, hogy mire van szüksége, három dolgot fog mondani. Nyelv, tudásra, ország ismeretre, illetve valamilyen információra a jövőjét illetően, a harmadik pedig, hogy bármilyen munkát, de munkát végezhessen, akár önkéntes munkát. Svédországban a menedékkérők kapnak munkavállalási engedélyt, tehát elvileg lehetőségük van rá, mégsem igazán kapnak munkát a munkáltatók nem ellenzik azt, hogy a menekültek munkához juthassanak, de a rendszer időnként megnehezíti a dolgot, mert nagyon nagyok a terhek a foglalkoztatók számára. Letelepedési terveket kell kidolgozni, ahogy az iskoláztatást megoldjuk, a munkahelyet is ugyan ennyi pénzt kapnának az emberek a jövőben is, de lehetővé válna számukra a tanulás és a munkavállalás. Aztán feltették a kérdést, miért nem mennek vissza az emberek az országukba? Erre két válasz van. Az egyik, bízunk benne, hogy Európa felelősen fog fellépni a politikai kérdésben. Bízunk benne, hogy a szíriai válságra valamilyen megoldás születik, és elérhetjük, hogy az emberek ne jöjjenek Európába, megoldódjon a helyzetük. Ami a visszaküldést illeti, azt kérem, hogy döntsék el, mit akarnak önök, befogadni az embereket, vagy visszaküldeni? Mert igazából pont politikai szándékra, egyértelmű politikai szándékra van szükségünk. Nyilván sokan vissza is mennek, de senkit nem lehet erre kényszeríteni, hogyha úgy dönt, hogy itt szeretne élni, a társadalom része lenni. Hogyha nem akarja ezt, akkor vissza térhet, ez opcionális kell, hogy legyen. A civil társadalom sokat tesz, sok segítséget nyújt. Természetesen a helyi emberek reagálása, akik befogadnak, segítenek bennünket. Szóval meg kell hallgatni ezeket az embereket. Például Nekem van egy nyelvtanfolyam projektem négy tanárral, akik hivatásos szakképzett tanárok, ők heti 8 órában tanítanak, 100 diák jár tanfolyamra, és hogyha a nyelvvizsgát leteszik az emberek, akkor könnyebben hozzáférnek a munkaerőpiachoz a menedékjog megkapása után. Tehát több támogatásra, segítségre van szüksége az embereknek. Hogyha a kormány az ilyen típusú társadalmi kontribúciót támogatja, akkor sokkal jobb eredményeket kapunk. Köszönöm. Most pedig Miller úr következik a Migrációs Koordinációs Ügynökségtől Németországból, a Szövetségi Migrációs Ügynökségtől. Három perc. Köszönöm szépen. Sok kérdést tettek fel. Próbálok minden tőlem telhetőt, hogy válaszoljak itt Brüsszelben egyébként máskor is könnyen megtalálnak, szívesen rendelkezésükre állok. Egy nagyon fontos üzenettel tulajdonképpen sok kérdésre válaszolok egyszerre, ez pedig az eh, egyenlő eh, elbánás. Ez integrációs politika szempontjából is eh, egy nagyon értelmes dolog. Most mindegy, hogy szubvencionált munkahelyekről van ez szó, vagy hogy mit tudunk te adni a fogyatékkal élőknek, vagy hogy az eh, saját eh, munkavállaló előnybe részesítéséről beszélünk-e. A azt mondjuk, hogy nincs különbség. Egyenlő elbánás. Ha valaki megfelel a feltételeknek, akkor megkap egy szubvencionált munkahelyet, mindegy, hogy menekült, vagy spanyol munkanélküli, vagy német munkanélküli, nincs különbség. Hogyha a szakmaiság alapján adottak, teljesülnek a feltételek, akkor mindenki erre ugyanúgy jogosult a bérnél, hogy vannak-e különbségek, a jogalkotó szabja meg a cselekvési kereteket, mi végrehajtunk az adott kereteken belül. Hallottunk példákat, vagy példát kértek tőlem, igen, vannak nálunk speciális tímek, akik a akár traumatizált, vagy akár fogyatékkal élőkkel külön foglalkoznak. Ez már korábban is léteztek ezek a speciális szolgálatok, nem csak a menekültek miatt, de ezekhez hozzáférhetnek azonnal a menekültek is. A lakhatási kötelezettség, ezt is felvetették, itt van, aki gettósodásra gondolt. Hát a, nem csak a városokról beszéltünk, valaki említette a francia őket is, elővárosokat. Nos, személyes példát példákat fel lehet hozni arra is, hogy milyen fizetési struktúrával rendelkező munkahelyek léteznek egy adott környezetben, környéken, és hol vannak személyes kapcsolatok, hálózata a menekülők számára. Az európai hála, hálózata a munkaerő, piaci vagy munkaügyi hivataloknak is fontos munkát végez, amit nagyon köszönök. De hogy van-e formalizált tapasztalatcsere, ami azt jelenti, hogy rendszeresen találkozunk, hát erre nem tudok válaszolni kompetenciák mérése. Hát sokszor ezt vizuálisan, képek segítségével, a munkahelyen, online módon tudjuk elvégezni. Több kérdésre időhiány miatt nem tudok válaszolni. Köszönöm szépen. Avóra, vörös keresztől. Köszönöm szépen, elnök asszony, és mivel kevés az idő, csak két kérdésre fogok reagálni, amelyek fontosak a jelentés készítés szempontjából. Stenbruck asszony jó gyakorlat cserére vonatkozó kérdése, illetve egy másik kérdés, ami a szolgáltatás nyújtásának a normáira kérdez rá. Igen, léteznek szerencsére jó gyakorlatok a szolgáltató szervezetek részéről a logisztikai pénzügyi segítségnyújtásban, de két két fontos korlátot is szeretnék megemlíteni. Egyrészt említettem, hogy a Vöröskereszt nemzeti szervezetei 50%-át teszik ki a különböző szolgáltatásoknak, a többit karitászok, illetve tagállami civil szervezetek nyújtják. Sajnos nincs pillanatnyilag standardizált szolgáltatás lista, amire szüksége van a menekülteknek, tehát csak hosszú távon alakulhat ez ki. A vörös keresztek természetesen, már több mint 150 éve léteznek, egy bizonyos minimális elsődleges egészségügyi nyújtást és más elsődleges alapvető szolgáltatásokat nyújtanak, de ez nincsen normalizálva nemzetközi szinten. Ez folyamatos kihívást jelent a koordinációban számunkra, ahogy Müller úr is mondta, mi Brüsszelben vagyunk, és nagyon szívesen nyújtunk további információt. Köszönöm szépen! Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Szomahoro úr a az Unione Sindicale di Base részéről Olaszországból három percben. Köszönöm szépen, ahogy a bevezetőmben is említettem a megközelítés három dimenziójával kapcsolatban. A képviselők által feltett kérdések nagyon érdekesek de amikor nincs meg a minimális megértésbeli alap, akkor nehéz megoldásokat javasolni. Pillanatnyilag eddig a strukturális megközelítés áll rendelkezésre, látjuk a társadalom működését, amiben élünk, a világ működését, és itt nem az euróövezetről beszélek. Tehát a megértés kérdése vetődik fel. A második dolog a percepcióért. azt próbáljuk elhitetni az emberekkel, hogy elárasztottak bennünket. A világban 60 millió menekült van emberek, akik a különböző említett okoknál fogva, gazdasági vagy háborús okoknál fogva menekülnek. De a 10-ből 9 nem Európában él, máshol élnek ezek az emberek. A harmadik dolog pedig magával a munkaerőpiacsal kapcsolatos az európai norma mit is mond? Idéztem a 2013 mas irányelvet, aminek 15. cikke előírja a tagállamok számára, hogy biztosítsák a menekültek munkaerőpiaci hozzáférését, de fakultatív ennek a megvalósítása, ez nincs harmonizálva. És amikor 28 gazdasági, kulturális szempontból különböző helyzettel van dolgunk, akkor egyfajta dzsungel alakul ki, mihelyt a menekültek minimálbéréről beszélünk, azonnal a konfliktus alakul ki a munkaerőpiacon, például a hosszú távú munkanélküliekkel, a mi szakszervezetünknél irodák hálózatát alakítottuk ki azokon a helyeken, ahol a migránsok dolgoznak, a mezőgazdaságban például, de ugyanúgy foglalkozunk a belföldiekkel is, hogy ne legyen diszkrimináció. És az összemosást is mindig hát el kell kerülni. Köszönöm Köszönöm, most pedig a belga flamand ügynökségnek adom meg a szót, Ferrászt asszonynak. Mindenek előtt nem szeretném, hogyha azt gondolnák, hogy szerintünk könnyű a megoldás. Valóban nagy a kihívás. Egyelőre annyit tudunk, hogy a latin betűket az érkezők 17%-a nem ismeri Flandriában. De mivel, hogy ezt tudjuk, ehhez igazíthatjuk a programjainkat. Sőt, 70%-uk. Hogyha tudjuk ezt, akkor erre építhetjük a jövőbeli segítségnyújtást biztos vagyok benne, hogy a menekültek számára a legfontosabb a társadalomba való integráció, támogatott munkahelyek specifikus integrációs eszközt jelentenek, de ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire, ahogy Buchwald úr is említette. Az integrációs tevékenység testre szabott megközelítést szükségeltet, Biztos, hogy így van ez a fogyatékkal élő menekültek esetében. Mi a civil szervezetekkel együttműködve próbáljuk felkészíteni a fogyatékkal élőket a programokban való részvételre, de itt még van tennivalónk. Végül szeretném azt is megismételni, hogy a menekültekkel dolgozó szakértők oldalán is van még szükség erőfeszítésre. Különböző szakmák képviselőinek kell részt venni a menekültek megsegítésében. A tények alapján való koordinált megközelítésre van szükség. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönjük szépen. Holinszki úr következik, aki migrációs politikai szakértő. Köszönöm szépen. Kulcsfontosságú megjegyzéseim lennének, amelyekkel reagálnék egy pár kérdésre, amelyek itt elhangzottak. Először is szeretném megőrésíteni azt, amit már elmondtam, hogy az intézkedéseket tényleg a teljes társadalomra kell kivetíteni, különösen azokon a területen, ahol nagyon nagy a menekültek sűrűsége. És ami Európát illeti, vannak különböző alapok, amelyeket segítségül lehetne hívni. Ami a költségeket illeti, igen, ezek az elején bizonyára elég magasak, de hogyha az integrációs intézkedések, különösen a munkaerőpiaci integrációra vonatkozó költségeket illeti, akkor ezek hosszú távon kiegyenlítődnek. Nyilván tényleg minden pénzbe kerül, de meg kell vizsgálni az, hogy a frontline, az első évvonalbeli országok, a, a szomszédos országoknak mit ígértek, hiszen itt milliárdokat ígértek és szerintem az integráció ott nyilván nem fog működni támogatás nélkül, ez teljesen világos. Ami a teljes egyenlő bánásmódot illeti, az ILO mindenképpen aláhúzza ennek a jelentőségét, és a standardeket, a vonatkozó standardeket fent kívánja tartani, amikor a munkás munkavállalókról van szó. Sokszor az ő vonatkozásokban alacsonyabbak a minimálbérek, mint a nemzeti munkavállalók számára, és ez már is rengeteg kérdés vett fel az egyenlő bánásmóddal szemben. Amit elmondtam az előadásomban, az az, hogy a jogok és a munka bérek, illetve körülményeket is aláássa, hogyha ezt tartjuk fent, ezt a nem egyenlő bánásmódot. Úgyhogy a gyakornokok vonatkozásában nagyon fontos figyelemmel lenni arra, hogy őket még ne alkalmazzák alacsonyabb bérért munk, teljes értékű munkavállalónak ami pedig az információt, a tájékoztatást illeti. Vannak persze tényleg a mostani menekült áradat és a rendezett körülmények között bevándorló munkavállalók között. És azt hiszem, hogy itt az segítene, hogyha olyan eszközöket tudnánk alkalmazni, foganatosítani, amelyekkel a resettlement működőképesé válhat. Tudjuk, hogy ez éppen napirenden szerepel a tagállamok között. Végezetül pedig a legális csatornák alkotását, illetően Kienge asszony tette föl ezt, az ILO kiemelni, hogy mindenképpen mérlegelni kell ezeknek a legális csatornáknak a fele, megképzését, de nem csak a magasan szakképzett, hanem minden munkavállaló vonatkozásában ezt nagyon fontosnak vélem hangsúlyozni. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig akkor a raportőrnek, az előadónak adok szót, még Benifáj úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen, igyekszem nagyon rövidre fogni, hiszen később is lesz még lehetőségem bemutatni a jelentésemet. Egy pár gondolatot viszont szerettem zárásképpen még megfogalmazni. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt ez a mai vita, és köszönöm szépen az összes szakértőnek, aki itt volt. Nos, szerintem nagyon pontos, konkrét célt kell kitűznünk magunk elé a jelentés kapcsán, hogy az integráció, a munkaerőpiaci inkluzív megközelítés lényeges, hiszen ez egy esélyt jelent, de, de konkrét javaslatokra is van szükség, amelyek abból a legjobb gyakorlatból vezethetők le, amely már rendelkezésre áll. Rengeteg ajánlást hallottunk, de azért a nyilvánosságnak a véleményét is meg kell hallgatni ebben a nagyon fontos kérdésben. A horizontális orientáció elhangzott itt, mint fontos elem, és aztán nagyon sok más nemzeti jogalkotási aspektusra is figyelnünk kell, tehát több fronton kell kvázi dolgoznunk. A jelentéstevő asszonynak ezt a holisztikus megoldást és megközelítést szeretném megköszönni, Kiengé asszony említette ezt. Nagyon sokan beszéltek az európai szolidaritásról, a mostani rendeleteknek a reformjáról Dublinra utalnék itt elsősorban. És hát ez nyilván összefügg mindazzal, hogy az integráció a munkaerőpiacon sikeres legyen. Fontos tehát a munkaerőpiaci hozzáférés, azt hiszem, hogy ez a döntő kérdés, amiben előre kell lépni. Hogyha reformokat kívánunk előterjeszteni, hát akkor ehhez arra is szükség van, hogy azok a tagállamok, akik még a házi feladatukat nem végezték el, mert nem ültették át a gyakorlatban a befogadási irányelvet, azok ezt megtegyék. És aztán vannak jogi különbségek is a tekintetben, ami európai szinten eldöntésre került, és amire vonatkozóan vannak jogszabályok, és amelyek gyakorlatilag minden ország vonatkozásában egyenlő szabályokat fektetnek le. Aztán vannak ugye már most is eszközök a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára, hálózatok számára, akár a menekültek vonatkozásában, de nem szabad hagyni, hogy verseny alakuljon ki az európai polgárok és a menekültek között, mert ez egy olyan megközelítés, ami mindenképpen megint csak az idegen gyűlöletet erősíti. Tehát itt nagyon oda kell figyelni, hogy pozitív hatásokat tudjunk elérni. Nagyon sok kollega beszélt arról, hogy a munkaerőpiacok nagyon más képet mutatnak az egyes tagállamokban, ezért más és más megközelítésre van szükség, aztán a képesítéseket illetően is különbségek mutatkoznak, és lényegesnek tartom kiemelni, hogy nem lehet itt tényleg mindent egy kalap alá venni. Kienge asszony beszélt a Blue Card rendszerről, illetve annak megreformálásáról, majd meglátjuk, hogy a bizottság mit fog előterjeszteni ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ebben azonban nekünk is el kell mondanunk a saját véleményünket. A döntéshozatalmi folyamatokat is föl kell gyorsítani. Kiderült itt is a hozzászólásokból nagyon lassan megy a menekültügyi kérelmeknek az elbírálása, miközben ugye védenünk kell ezeket az érintett embereket, és közben segíteni az integrációkat. A kezdetek kezdetén elindítani ezt az eljárás mindenképpen fontos, mert különben nem fog működni az integráció. Legjobb gyakorlatok, ezek biztosan nagyon sokat jelenthetnek egy európai vita során. A családegyesítés. Erre is oda kell figyelnünk hiszen itt is a család szempontjából is a fenntarthatóságot nem szabad elfelejtenünk. És aztán a pénzeszközök, ugye az európai alapok már biztosítják a bevándorlás, a menekültek integrációját, a hát rányos helyzetben lévő európai polgároknak a helyzetjavítását szolgáló alapok. De itt a szinergiákra, a koordinációra felhívnám a, hang, a figyelmet, és hát nyilván a, az eszközöknek az hatékony kihasználása is nagyon fontos, pedig hosszú távon. Új megoldásokra van szükség európai szinten. Végezetül szeretném azzal zárni, hogy a szakértők és a kollégák szakértelmére van szükség, Márciusban indítjuk ugye útjára majd a vitának a következő etapját, és mindannyiunknak a legjobb munkát kívánom. Elnök, köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásait, az összes munkát, amit elvégeztek. Nyilván nem zárult le ezzel a kérdés, ez a tizedik kiinduló pontunk, amit ebben a kérdéskörben elkezdtünk, és a mi szakbizottságunkon is állandó ö, téma a napi renden, hiszen a munkahelyek, az, hogy hogyan integráljuk a menekülteket, hogyan kezdhessenek új életet a munkájuk révén, ez egy olyan kérdés, amire mindenképpen vissza fogunk térni, és biztos vagyok benne, hogy más szakbizottságok is napi rendjükre tűzik ezt és nagy többség van, még akkor is, hogyha lehet, hogy önöknek más a benyomása, itt az elhangzottak alapján a szakbizottságon belül is, azért széles körű többség sorakozik fel a parlamenten belül, amögött, hogy ez az új Európa ez működhessen, működőképessé válhasson azokkal az emberekkel, akik más, a világ más szegleteiből származnak. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy részt vettek a vitában, mi pedig folytatjuk a munkát, de ezt a vitát is folytatni fogjuk, és mindenképpen tartani fogjuk önökkel a kapcsolatot. Köszönöm szépen.